következő napi rendi pontra lenne egy bejelenteni valom. Kaptam egy kérést a Szociáldemokrata frakciótól, hogy Giuseppe Ferrandino fogja helyettesíteni Udo Bulmant a gazdasági eh, bizottságban, az Ekon bizottságban. Van-e ellenvetés? Nincs, akkor ezzel